Kollégi, buonasera! Kedves kollégák, kellemes délutánt kívánok. Megnyitjuk ezt a, az ülést, amikor is meg kell választanunk az elnököt, a négy alelnököt, az első alelnöktől a negyedikig öt szavazás lesz. Köszönöm az itt megjelent kollégáknak a részvételt, és azonnal átadom a szót jár kollégának. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Köszönöm szépen. A néppárti frakció nevében Nina mazzoni szeretnék javaslatot tenni, és kérem a bizalmukat az elnök megválasztásához. Köszönöm szépen. Van-e más jelölt a szakbizottság elnöki posztjára? Nem, nincsen. Akkor azt javaslom, hogy készfelemeléssel vagy tapsal szavazzunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm. Akkor most folytatom a szavazást. Most az első alelnöki poszt megválasztására térünk át. Itt kaptam jelöltséget. Elnézést, közben itt a programon kívül virágcsokor átadás történik az elnökasszonynak. Confesso un bel fuori programma, quindi sono molto contenta e ez nem volt benne a programban. Köszönöm szépen, nagyon örülök. Köszönöm Péterjel, köszönöm a néppár delegációjának a virágcsokrot, nagy megtiszteltetés számára, számomra, és ez az új mandátumot igen szerencsésen indítja. Most a második napi rendi pontnál folytatom. Az első alelnöki posztról van szó, Paladeli asszony a jelölt, egyetlen jelöltet kaptam, van-e még más jelölt? Nincs. Akkor azt, azt javaslom, hogy kézfeltartással vagy tapsal szavazzunk. Most pedig áttérek a második alelnöki posztra. Májer kollega a jelölt, van-e más jelölt? Nincs. Akkor ismét azt javaslom, hogy készfeltartással szavazzunk. Nagyon jó, Meyer kollégát megválasztottuk. Most pedig a harmadik alelnöki posztra térek át. Iturgais kollega a jelölt, van-e még más jelölt erre a posztra? Nincs. Akkor azt javaslom ismét, hogy készfeltartással szavazzunk. Iturgáis kollégát szintén megválasztottuk közfelkiáltással, és a negyedik alelnöki poszt. Bazescu kolléganő, ha jelölt, van-e más jelölt? Nincs. Akkor készfeltartással szavazzunk ismét. Akkor Baszeszkó kolléganőnket szintén megválasztottuk közfelkiáltással. Most pedig kérem, hogy az alelnökök csatlakozzanak hozzám, és fáradjanak ki ide a tribűnre. Edli kollega, Meyer kollega, aki nincs itt, kimentette magát. Gondja volt a megérkezéssel, Ignazis kollega és Baszeszkó kolléganő. Jelzem, hogy más kollégák is kimentették magukat, Krisztina Ró kollega, Okenasszony, Szalavakos úr, mindannyian elnézést kértek, ma nem tudnak jelen lenni. Köszönöm szépen! Rendben. Úgy gondolom, hogy a bizottság most felállt. Jár úr szeretne hozzászólni? Elnök asszony, az új elnökségnek gratulálni szeretnék a megválasztásához. Azt szeretném, hogy a jó és bizalmi alapokon nyugvó együttműködés a következő két és fél évben is folytatódjék a petíciós szakbizottság. A legfontosabb az én szememben közel áll a polgárokhoz, és az európai polgárok panaszaival fogunk foglalkozni. Azt hiszem jó a csapatunk, amely képes ezt megoldani. Minden jót kívánok, sok sikert, és azt gondolom, hogy szakbizottságként támogatni tudjuk és fogjuk önt, nem fogjuk bosszantani, hanem sok örömet fogunk okozni. Köszönöm. Nessun altro. Más nem kíván hozzászólni? Akkor köszönöm szépen a virágot és a bizalmat, kötelezem magam arra, hogy elnökként a bizottság be fogja tölteni alapvető szerepét a parlamenten belül és az állampolgárok Európáján belül. Remélem, hogy a mandátum második felében sikerül gyümölcsöztetnünk az eddig megszerzett tapasztalatokat, és ezek a tapasztalatok segítenek bennünket abban, hogy még tovább javítsuk a az eredményeket, és hatékony segítségére legyünk az állampolgároknak. A mindennapi elkötelezettségünk során remélem, hogy egyhangú támogatásukban részesítenek, és nagyon örülök annak is, hogy ha a négy alelnökkel együtt minden feladatunknak majd eleget tudunk tenni. Ez volt a mai munkánk, így az ülést felfüggesztem, és legközelebb találkozunk, mégpedig február 26-án. Köszönöm, kedves kollégák!